The President. Az elnök. Well, colleagues, we're resuming, uh... Kedves kollégák, folytatjuk az ülést a szavazat magyarázatokkal, de először szeretnék üdvözölni egy kanadai delegációt a szövetségi parlament nevében akik az Európai Uniós misszió képviseletében is jöttek Brüsszelben. David Tilson úr, a vezetőjük, aki torontói választóközletet képvisel, illetve szenátorok jöttek Quebecből és British Columbiából. A delegáció azért utazott Strasbourgba, hogy találkozom kollégáival, a, és részt vegyen a, a Kanada-Európai Parlamenti Vegyes Bizottság gyűlésen, ez, ez a 34. ilyen jellegű volt. Tegnap és ma a kanadai delegációnak alkalma volt nem hivatalos és hivatalos tárgyalásokra képviselőinkkel, holnap pedig tovább utaznak Kopenhágába, Dániába. Tehát szeretném köszönteni őket itt a parlament körében. Most pedig a szavazatmagyarázatok következnek.